írt alá. És ebből az egyezményből, a 2005-ös egyezményből kiindulva követjük figyelemmel, érdeklődéssel a Brüsszel 1-es rendelet felülvizsgálatának folyamatát. És hadd mondjam el, hogy ezt a tanulmányt nagy mértékben elő segítette az Európai Bizottság kiváló tanulmánya, illetve a mellettem ülő professzor, professzorok eh, tanulmányai és munkái. Mindezek nagyban segítették a mi munkánkat, és eh, bebizonyították, megmutatták újra, hogy eh, van egy közös területe a az egyezménynek, illetve a Brüsszel egy rendelet felülvizsgálatának. És ennek fényében szeretném elmondani, hogy a hágai konferencia támogatja és figyelemmel kíséri a rendelet felülvizsgálatát, és különösen annak örülnénk, hogyha az elfogadásra kerülő új szabályok a rendeletben követnék a 2005-ös bíróság megválasztásáról, bírói fórum megválasztásáról szóló egyezmény útmutatásait, illetve rendelkezéseit. A jogbiztonság, mint önök is tudják, a nemzetközi kereskedelem alapja, és amikor a szerződéses felek kiválasztják, meghatározzák azt, hogy az esetleges peres ügyek mely bíróságon vagy milyen fórumon kerüljenek rendezésre, nagyon fontos, hogy az ezt a megállapodásukat betartsák, betarthassák. Nagyon fontos mindez, akkor is, ha közösségen belüli ügyekről van szó, és kereskedelmi tranzakciókról, akkor is, hogyha közösség határain, az EU határain átnyúló kereskedelmi tranzakcióról van szó. Ezért is szeretnénk azt, hogyha a Brüsszel egy keretein belül elfogad, elfogadásra kerülő eh, rendelkezések azok összhangban lennének azokkal a megállapodásokkal, amelyeket eh, Hágában elfogadtak 2005-ben. Ez az egyezmény, mint ahogy mondtam már, eh, az EU által is eh, elfogadásra került, valamint aláírták fontos kereskedelmi partnerek, mint például az Egyesült Államok is. Nagyon fontos lenne tehát, hogyha ez a két dolog párhuzamosan menne és egymással összeegyeztethető módon zajlana. A hadd mondjam el, hogy mi a konferencia részéről a rendelet eh, hatájának kiterjesztését is figyelemmel kísérjük azokra az alperesekre, akik az EU-n kívüli bejegyzett székhelyel rendelkeznek. Megint csak a jogbiztonság érdekében úgy gondoljuk, hogy ezt a jogbiztonságot akkor is biztosítani kell, hogyha az egyik fél az EU-n kívüli székhelyjel rendelkezik. Ezt a szükségességet, szükségszerűséget az Európai Unión belül is rendezni eh, eh, kell, illetve később mindezt nemzetközi szinten is eh, le kellene tárgyalni, illetve megállapodást ott megkötni. Ennek az lenne a haszna, hogy egy ilyen megállapodással az európai közösség biztosítana egy olyan megállapodást, amely nem csak a saját határain belül lenne érvényesíthető, hanem az EU határain kívül is, és így a peres felek tudnák és bizonyosságot élvezhetnének azzal kapcsolatban, hogy a lehető legmegfelelőbb módon rendezik E, majd az ügyüket. Nem csak a e, fórum megválasztásakor érvényesülnének a szabályok, hanem később is számíthatnak arra, hogy az ítélet végrehajtását is elérhetik, kikényszeríthetik. Éppen ezért e, itt a mi segítségünket is felajánljuk, és mint ahogy önök is tudják, annak idején a 90-es években a hágai konferencia nem tudta elfogadni ezt a teljesen átfogó jogszabályt, de mégis felvetném, hogy a jövőben újra meg kellene kísérelni az európai polgárok szükségeteinek megfelelő nemzetközi eszköz letárgyalását, illetve megalkotását. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök.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 Eljutottam önöknek egy anyagot, és szeretnék ebből az anyagból néhány pontot kiragadni. Először szeretnék néhány szót szólni a Brüsszel egy rendelet elfogadottságáról és gyakorlati jelentéséről, illetve utána az exekvatúra eljárásról, a perfüggőségről, illetve a döntőbíráskodásról, valamint az egyszeri jogvédelemről. Előadásomat eh, a rendelet elfogadottságáros gyakorlati eh, jelentéséről szeretnék beszélni. A Heidelberg jelentés keretében készítettünk a joggyakorlatról egy kérdőívet, és ez azt mutatta, hogy a gyakorló szakemberek, az ügyvédek, jogászok, eh, bírák és vállalkozások legnagyobb része hasznosnak tartja és elégedett az Brüsszel egyes rendelettel. A joggyakorlat azt mutatja, hogy pusztán 1-3 százaléka a bírósági eljárásoknak, amelyeket a tagországokon folytatnak, érint külföldi feleket. Ez pedig nem igazán tükrözi a belső piacon a gazdasági áramlatokat. áramlatokat. Ennek van-e további konzekvenciája? Nagyon sok ügyvéd és bíra nem ismeri a rendeletet, hiszen a gyakorlatban ez nem játszik különösebben nagy szerepet. Ehhez társul még az, hogy ma az európai eljárásjog nagyon áttekinthető. Összesen 12 kettő jogi aktus tartozik az európai eljárásokba, ezek részben áttekinthetetlenek, részben pedig nagyon különbözőek, és egymást átfedik, illetve egymásnak ellent mondanak. Éppen ezért a joggyakorlat túl sok feladat előtt áll, és az európai eljárások nagyon, gyakr- nagyon ritkán használja ezt. A brüsszeli egyes rendelet ma két fontos feladatot tölt be. Egyrészt koordinálja a tagországok autonóm eljárás jogait, másrészt azonban ez a rendelet referencia eszköz ként is szolgál az új jogi aktusok számára, hiszen ezek hivatkoznak a brüsszeli egyes rendeletre. A rendelet módosítását akkor más jogi aktusok módosítását is figyelembe e, kell venni. Az exekvatúra eljárást ugyan törölni lehet, viszont e, a csődeljárás, az európai csődeljárás e, ezáltal érintett ennek 25. cikkeje, ugyanis utal a brüsszeli egyes rendelet exekvatúra eljárására. Ezt az eljárást harmadik tagországokra is ki lehet terjeszteni, én ezt nagyon támogatom, viszont látni kell azt is, az európai karteljog esetében szintén utalások vannak a brüsszeli egyes rendeletre. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a brüsszeli egyes rendeletre történő hivatkozás szükségessé teszi ennek reformját. A rendelet 25. cikkelje nem definiálja a természetes személyek lakóhelyének definícióját, Mégis ezt az előírást használják nagyon sok jogi aktus esetében, éppen ezért van szükség a rendelet reformjára. A második pont az exekvatúra eljárás. A továbbiakban erről szeretnék beszélni. Az Európa európai jogi térség 90, ítéletének 90 százaléka végrehajtható, anélkül, hogy az alperes felleviteli eljáráshoz fordulna. A tanulmányunkban sem tudtuk kideríteni azt, hogy milyen drágák az a eljárások, mennyi pénzbe kerülnek, de azt tudjuk, hogy nagyon sok pluszköltséget és időt jelentenek. A 34. cikkely, a rendelet 34. cikkely törlését nem szabad elhamarkodni, vannak olyan eh, elismertethetőséget eh, gátló tényezők, amelyeknek igenis van feladatuk. Az első illetékes államban lehet eh, megvizsgálni először a perirat megfelelő kiállításán. Az egymásnak ellentmondó ítéleteket fontos csökkenteni és a 27-es és 30. cikkeljel való összeegyeztethetőséget is meg kell vizsgálni a perfüggőség esetében. Viszont a, a 27-es cikkely pont 1-es teljes mértékű törlése problematikus lehet, hiszen a tagországok eljárásjogi eljárása között, eljárásjogi gyakorlata között jelentős különbségek vannak. Az Európai Bíróság Gambac és Apostolides eljárásai illetve az ezzel kapcsolatos határozatok megmutatták azt, hogy milyen problémákat okozhatna az említett cikkelyek törlése. A brüsszeli egyes rendelet esetében az exekvatúra eljárás európai eh, eljárást takart, amelyet egységesen kell alkalmazni. Amennyiben bizonyos eh, elemeket eh, ebből megtartunk, és bizonyos esetekben a nemzeti eljárásjogokra hatá- utalunk, ez szintén megnehezítheti a helyzetet a különböző eljárásjogi gyakorlatok miatt a javaslatot, amelyet a Heidelbergi jelentésben is megtalálnak a rendelet alkalmazásával kapcsolatban. Ez a javaslat azt tartalmazza, hogy az ítéletek elismertethetőségét a rendelet függelékében rögzített szabályok szerint kell, el kell, végezni, kell elvégezni, ezt az űrlapot tovább kell bővíteni, és ez egy európai megvalósítási záradékot is alkothatna. Fontos, hogy eh, ellenőrzés is megvalósuljon ezen a ponton olyan esetekben, amikor az az, az ítélet jelentős deficiteket eh, mutat, amely megszületett, és ezt az első illetékes eh, tagország nem tudta megszüntetni. Azt gondolom, hogy a gyakorlatban ez a típusú eljárás nem fog szerepet játszani amennyiben a közrend megmarad, viszont a rendeletben egy bizonyos fajta rugalmasság jellemet építünk bele, úgy a tagországok számára az exekvatúra eljárás megszüntetése nem jelent olyan nagyon nagy gondot politikai szempontból. Ami pedig a perfüggőséget illeti, a harmadik országokra való kiterjesztés pontot átugrom, tehát a perfüggőség a következő pont, a rendelet first in time szabályozása 27-es és 30-es cikkeiben beigazolódott a gyakorlatban. Azt gondolom, az úgynevezett torpedó problematikát komolyan kell vennünk. És el kell gondolkoznunk arról, hogy az illeték, a bíróságok illetékes, illetékességéről szóló megállapodásokon túl nincs a szüksége egy további megállapodásra. Fontos, hogy egy lépéssel tovább kerüljünk. Amennyiben létezik egy megállapodás az illetékes bíróságról, úgy a prorogált bíróságot kell illetékes bíróságnak tekinteni, nem azt a bíróságot, amelyet első lépésben értesítettek. Ez az olyan esetekben, olyan esetekben is vonatkoz, vonatkozik, amikor jogutódlás eset áll fenn. Ami a perfüggőséget illeti, engedjék meg, hogy még egy további megjegyzéssel éljek. Amennyiben a bizottság javaslata a kollektív perek esetében, illetve a kollektív keresetek esetében, ez szintén egyébként a zöld könyvre alapul, tehát amennyiben ez elfogadások, ez a bizottsági javaslat, és az opt-out lehetősége eh, továbbra is megmarad. Ugye az európai polgári peres eljárások miatt nagyon eh, nagy problémák elé nézünk. Az amerikai eljárás jog nem a perfüggőséget veszi alapul, hanem eh, a per transfert, illetve az úgynevezett konszolidációt a 27. Eh, cikkeit az ilyen típusú eh, amennyiben ezt ilyen típusú keresetek esetében használjuk, úgy eh, szintén nehéz helyzetben vagyunk. Tehát amennyiben egy nagyon ügyes vállalkozásról van szó, például egy olasz bírósághoz fordul, egy ilyen gyűjtő, illetve kollektív feleset esetében, ez sem biztos, hogy a megfelelő megoldás. Nem gondolom, hogy nincsenek problémák a jelenlegi brüsszeli egyes rendelettel kapcsolatban. A döntőbíráskodása a következő pontja az előadásomnak. Tudom, hogy nagyon sokan reagáltak a brüsszeli egyes rendelet kapcsán a döntőbíráskodásra. A Heidelbergi jelentés javaslatai nagyon ellentmondásos véleményeket váltottak ki. A West Tanker döntés óta azonban mindez más megvilágításba került. Mi úgy érezzük, hogy az a javaslat, szerint a döntés prerogatívumát abban a tagországban kell meghatározni, hogy az eljárás lefolytatják, szintén fontos eleme a döntőbíráskodásnak. Ez nem azt jelenti, hogy a döntőbíráskodásról, mint fórumról lemondanánk. törölni lehet a kivételek részét, és a 71-es cikkely marad érvényben, vagy pedig a kivételek számát limitáljuk. Senki nem szeretné a döntő bíráskodás közösségi kompetenciába helyezni, pusztán arról van szó, hogy a problematikus helyeket rögzítsük. Azt gondolom, hogy a döntő bíráskodással javítani lehet a közösség versenyképesség és a versenyképességet. A 31. cikkelje a rendeletnek az Európai eh, Bíróság eh, megléte ellenére is nagyon sok problémát okozott. A rendelet legutóbbi revíziója abból indult ki, hogy az Európai Bíróság megoldja majd ezeket a gondokat. Ez azonban nem történt így. Éppen ezért a 31. cikket a következőképpen kell korrigálni. Először is az egyszerű intézkedések fogalmát tisztázni kell és az átmeneti e, fizetési e, meghagyásokat szintén alkalmazni lehet, amennyiben a kezes e, garanciát vállal. Az alperes előzetes meghallgatása nélküli egyszerű intézkedések elismertethetősége szintén megvalósítható, amennyiben az alperes meghallgatás a rövid határidőn belül ex parte módon megtörténik. Ezen kívül meg kell változtatni azokat az egyszerű jogvédelmi intézkedéseket illeti. Ezt már ismerjük a brüsszeli rendelet 20 per 2 per A részéből. Ezen kívül a javaslatokhoz illeszkedik még a bankszámlánk átmeneti zárolása, mint lehetőség és ezeket a javaslatokat sürgősen meg kell változtatni, annak érdekében, hogy megvédjük a kezeseket az európai jogi térségben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr! A bizottság foglalkozott a Brüsszel 1-es rendelet felülvizsgálatával, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagy évben felülvizsgáljuk a rendeletet. Alkalmunk van most olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek az Európai Bíróság hatáskörébe esett jogába tartoznék. Külön, itt különösen arra gondolok, um, hogy lehetőséget ez, teremt ez arra, hogy világosá tesszük a közösségi jogot olyan területeken, mely egyelőre nem volt világos, és mindez lehetővé teszi az Európai Unió szabadság, biztonság és jogbiztonsági kérdéseit. Két kényes kérdése világítunk most rá. Az egyik az exekvatúr elvének eltörlése, amely nagyon szimbolikus jellegű tartalmát illetően, a második pedig a, a rendelet hatásköre, amely minden kapcsolódó kérdésben is nagyon fontos, hiszen az exekvatúr eltörlésével nagyon röviden fogunk foglalkozni, a tanulmányokat nyilván megkapták, és mivel a, a Hess professzor előadása is erről szólt, én egyet tudok érteni ezzel, amit elmondott, nem, bár nem feltétlenül azzal, amit az egyszerűségéről mondott az eltörlésnek, mert már most is automatikus ez a dolog, gyakorlatilag ugyanannyi E, időbe és pénzbe kerül, mint hogyha bármilyen bírósági pecsét ebbe akarnánk e, e, szerezni. De mindenképpen egyfajta európai útlevél megalkotásáról van szó, abban az értelemben, hogy az eredeti bíró által kibocsátott dokumentum mindenhol érvényesíthető. Ugyanakkor, mint ahogy Hesse professzor is mondta, nem tudunk eltekinteni attól, hogy két eh, szer kelljen eh, megjelenni a eh, végrehajtás véget a, a célországban, illetve a végrehajtás országában. Nos, a végrehajtás szerinti országban zajló eljárás az emberi jogi egyezmény hatodik cikke eh, értelmében eh, magával vonja, hogy a bíró ellenőrzi, hogy minden eh, eljárási szabályt besér, be, be, e az eredeti bíró az eljárás során. Hogyha az exekvatúrt tehát el akarjuk törölni akkor is minimális normákra, illetve egyfajta felülvizsgálati lehetőség megtartására van szükség, illetve bizonyos kivételes eljárásokra, eh, eljárási standardokra, mert eh, jelenleg tagállamról tagállamra rendkívüli módon eltér az eljárás, illetve eltér az, amit a bíró tenne egy hasonló esetben. Eh, amit a kizárólagos joghatóság kérdését illeti, ez is megjelenik akkor, amikor egy bíró kerül kinevezésre egy olyan ügyben, amelynek kizárólag, amely kizárólagos joghatóság szerint dől el. A rendelet hatáját illetően pedig, ugye ez benne van a zöld könyvben, ez a felvetés, és az alábbiakban foglalható össze. Az európai joghatársági szabályok ugyanúgy rendelkeznek-e akkor, amikor az alperes a e, európai tagállamok területén rendelkezik székhelyjel. Ez egy félreérthető kérdés, illetve megvan a kockázata annak is, hogy hogyan lehet megerősíteni az jogérvényesülésének, a biztonság, szabadság eh, érvényesülésének területét. Itt két szabály érvényesüléséről van szó, egyrészt az alkalmazhatóságra vonatkozó szabályok, másrészt pedig azok a szabályok, amelyek eldöntik, hogy milyen szabályok alapján dől el a joghatóság. Ami a eh, egyrészt dönt az alperes székhelye, másrészt egy olyan szabály is van, amennyiben a fogyasztó lép fel az egyperes ügyben, és neki van székhelye az Európai Unióban. Hogyha a harmadik országban van székhelye, akkor egy harmadik országbeli bírósághoz is fordulhat, ez pedig bonyolítja a helyzetet. Más nehézségek is vannak azonban. Ez a, kiterjesztené az Európai Unió joghatóságát olyan, olyan ügyekre is, amelyeket harmadik országokban kellene eldönteni hogyha az alperes harmadik országban él, akkor egy ottani bíróságnak kellene döntenie, még akkor is, hogyha az európai szabály mást ír elő. Tehát fenntartjuk-e ezt a distinkciót annak fényében, hogy az alperes európai területen éle vagy sem. Ez a kritérium eh, kiszámíthatatlanná teszi az ügyet, mert nem mindig lehet tudni egy korai szakaszban, hogy ki lesz az alperes, illetve hogyan lehet az európai eh, jogharmonizációt ténylegesen elérni. Vagy eh, részben feltételek nélkül ki lehet terjeszteni a jelenlegi szabályokat, függetlenül a, az alperes székhelyéhez, amikor is a joghatósági szabályokat a tagállamok joga alapján döntik el, hogyha a fogyasztó az Európai Unióban rezidens, akkor viszont európai fogyasztóvédelmi szabályokat kell alkalmazni. Emellett ott van még a tükörhatás, vagy reflex, bonyolult tükörhatás. Adok rá egy példát, hogyha van egy ügy, egy Tunéziában fekvő ingatlannal kapcsolatban, akkor a tunéziai bíró a tunéziai jog alapján kinyilvánítja a saját exkluzív joghatóságát, az európai bíróságok ennek megfelelően pedig nem foglalkoznak ezzel az ügyjel. Itt gyakorlatilag mi korlátozzuk az európai hatásköröket harmadik országbeli szabályokra való tekintettel, amely szabályok hasonlítanak az európai szabályokra. Ez emellett vannak kiegészítő szabályok a joghatóságra vonatkozóan. Hogyha megvizsgáljuk az európai joghatóságra vonatkozó szabályokat, egyetlen európai e, amely e, nemzeti szinten kell vizsgálni a joghatóságot, ugyanakkor vannak bizonyos joghatósági alapok, e, amelyek E, egységesek e, e, egész Európában. Mi lenne egy ilyen harmonizációnak a gyakorlati haszna. Természetesen konzisztensebb lenne a rendszer, ugyanakkor ezen túlmenően vannak gazdasági és politikai tényezők is, amelyeket figyelembe kell venni. Így előmozdítanánk az európai jogigazságosság térségének érvényesülését, amely így érvényesülhetne belkapcsolatokban és a külső kapcsolatainkban is, és egyfajta integrált jogi térség alakulna ki, az, az egységesség pedig nem csak a piac működése területén érvényesülne, E, nem csak a, a szolgáltatások, a termékek, stb. áramolhatnának szabadon, hanem érvényesülhetne a szolidaritás, a jogállamiság e, és, és egyéb ilyen általános e, elvek, amelyek amelyek az egész közösség magáénak val, függetlenül attól, hogy az adott jogvita az milyen természetű. Emellett figyelembe vesszük a harmadik országokkal kiépített kapcsolatok különlegességét, és itt egy verseny fordulhat elő, amelyben a tagállamok versenyeznek bizonyos ügyek magukhoz vonzásához, vagy éppen maguktól távol tartásához. Itt egy mozgástérre eh, van szükség, azonos szabályokat kell elfogadni, olyan szabályokat, eh, amelyeket, eh, hogyha alkalmaznak, akkor azok figyelembe veszik a kulturális eltérőségét, sokszínűségét a tagállamoknak. Hogyha konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy Európában nincs illetékes hatás nem, nem illetékes egyik tagállambírósága sem, akkor egy olyan, akkor egy fórumot kell kinevezni, a szükségszerű fórumot, különben az igazságszolgáltatás nem valósulhatna meg. És itt tekintettel kell lenni az emberi jogi egyezményre is. Emellett egy európai exorbitáns fórum, ami mögött az a gondolat húzódik meg, hogy meg kell védeni az európai polgárokat attól, hogy harmadik országban sérüljenek a jogai, illetve ne méltányos eljárásban legyen részük. Eh, ez egyébként előnyös lett az európai polgárok számára, már csak azért is, mert eh, eh, külföldön a perek rendkívül drágák, ez különösen a KKV-k szempontjából egy érdekes, érdekes tény, illetve segítség. Sajnos vannak olyan joghatóságok, ahol a pereskedés rendkívül drága. A zöld könyvre beérkezett válaszok ami pedig a joghatóság, illetve illetékességi kérdéseket illeti, ott a természetes személyek privilégiumokat élveznek. A természetes személyek vonatkozásában a az állampolgárság, és aztán pedig e, jogi személyek vonatkozásában a szerződés 48. E, cikke. E, az európai polgárok így európai jogszolgáltatáshoz jutnának, de felmerül a kérdés, hogy melyik tagállamban. Itt tehát másra is oda kell figyelni, nem csak az állampolgárságra, eh, ha, hanem eh, olyan eh, dolgokat kell figyelembe venni, hogy hol vannak, a, hol a vagyon, illetve az érdekeinek a középpontja hol van. Ez azonban bonyolítja a helyzetet, és a költségeket is növeli. Mi lenne mégis ennek a az értelme. Itt nem nacionalizmusról és szuverenitásról van szó, itt arról van szó, hogy biztosítani akarjuk a, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Emellett beszélünk még a nemzetközi harmonizálásáról, a joghatóság meghatározásának. Ez azonban egy lassú folyamat a hágai program tíz év után kudarcot vallott, és az én tudomásom szerint más projekt nincs is készülőben. De mielőtt, meg, mielőtt létrejön ez a nemzetközi harmonizáció, amely végső megoldást jelentene, addig is óvatosan kell eljárnunk, és meg kell védenünk az európai polgárokat attól, hogy olyan harmadik országbeli jogszokások érvényesüljenek az ő kárukra, amelyek számunkra elfogadhatatlanok. Tehát egyfajta privilégiumról van szó, amely lehetővé teszi a bírók számára, hogy olyan ügyeket magakhoz vonjanak, ahol máshol nem érvényesülne a méltányosság. Sajnálom, hogy ilyen sokáig beszél. Thank you very much. Köszönjük szépen Leboje professzor asszonynak. Megadom most a szót Orázia Murivat professzor asszonynak, a Párizsi Egyetem tanárának. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Én sokkal szűkebb témakörrel szeretnék foglalkozni, sokkal-sokkal szűkebb, amely bíróság választásáról szóló egyezményekkel foglalkozik, de nem úgy, ahogy Alex Layton fog arról beszámolni. Úgy tűnik, hogy van egy hatos cikk kérdés, egy egyelő eljárási kérdés a hatodik cikke ért- értelmében az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke értelmében, amely azzal foglalkozik, hogy miként lehet a bíróság választásának jogát átadni harmadik feleknek. Az az érzésem, hogy, eh, hogy már a korábbi meghallgatások során is arra koncentráltunk, hogy miként lehet a szerződő felek bíróságválasztási jogát megvédeni, hogy mit kell tenni akkor, hogyha az egyik fél megsérti a bíróságválasztási választási záradékot, legyen ez bíróság vagy választott bírósági eljárás. Azon koncentráltunk, arra koncentráltunk, hogy mit kell tenni, és az egyik fél opportunista módon megsérti az egyezményt. Azonban van ennek a bíróság választásának egy egészen más dimenziója is, mégpedig az, hogy mit tegyünk a harmadik felek jogállásával, milyen mértékben kötelezettek ők a szerződés által, amely valamely jogi véd, módon ö, köröztetve volt. Szerintem nagyon-nagyon aktuális a kérdés a gyakorlatban, mégpedig a tengeri szállítások kérdésekben, amikor e, tengerjen szállítunk e, árukat, e, nagyon-nagyon vitatott terület ez. Számos példát találunk. A rakományjegyzék, amely a szerződést jelenti a szállító és a, és a szállítmány érdekét képviselő között, és amelyet a folyamat elején Eh, ki, eh, letárgyaltak, és az tartalmaz valamiféle bíróságválasztási záradékot, és most nem teszünk különbséget a választott, vagy bíróság, vagy a bíróság között. Tehát ezt a eh, szerződést a folyamat elején letárgyalták, és ez az rakományjegyzék aztán a folyamat során több kézen átmegy, és végül a rakományjegyzék tulajdonosa kezébe kerül, valahol a folyamat végén nagyon messze. Ekkor az a kérdés, hogy a rakomány átvevője, amely lehet egy kisvállalkozás, lehet mondjuk a világ másik végén, mennyire kötelezi őt ez a záradék, amely kijelöli a, egy, egy New Yorki bíróságot, vagy egy londonit például. Nagyon fontos joghatósági kérdést vetesz föl, jogszolgáltatáshoz való kérdést. A nemzetközi jogi aktusok, amelyek a bíróság választásra foglalkoznak, figyelmen kívül hagyják a bíróság választásának következményét a harmadik felekre. A 23-as, a brüsszeli rendelet 23-as cikkében semmi nem foglalkozik azzal, hogy mi történik a harmadik felekkel. Ugyanez áll a hágai egyezményre is. Az egyetlen nemzetközi jogaktus, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, az a Rotterdami szabályok, a szeptemberi Rotterdami szabályok, az unicitrál szabályok, amelyek felhívják a figyelmet a harmadik fél által indított perekre rakományvesztés vagy sérülés esetén a szállítmányzóval szemben. Milyen álláspontot kéne itt elfogadni vajon? Több lehetőség is van, mert bár ezek a nemzetközi aktusok nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de a világbíróságainak mégis kell velük foglalkoznia, és el kell dönteniük, hogy vajon van-e joghatóságuk, vagy sem a harmadik felek által benyújtott keresetek esetében a szállító ellen, hogy vajon hogyha ez nem esik bele abba a bíróság választásai záradékba, amelyet a szerződésben lefektetek. Hogyan foglalkoznak ezzel a bíróságok? Milyen határon átívelő példák vannak erre? Nyilván látják, hogy számos különböző megoldás is van, és mindezek a megoldások vagy a, a szállítmány képviselőjének, vagy a szállító képviselőjét részesedik előny, előnyben, és ez ért érdekek mögött rendszerint nemzeti protekcionista érdekek vannak. Az egy első megoldás esetében, amikor azt mondjuk, hogy például a a francia semmitőbíróság kereskedelmi kamarája azt mondja, hogy a harmadik fe, felet csak a rakományjegyzékben eh, kijelölt bíróságválasztási eh, záradék csak akkor kötelezi, hogyha ebbe ő külön beleegyezett. Tehát, hogyha a harmadik fél külön beleegyezését adta ehhez a záradékhoz, akkor, hogyha nem vett részt a um, rakományjegyzék szerződésének kialakításában, ezért az záradék ránézve nagyon ritkán uh, kötelező érvényű. Lehet, hogy a záradék a francia érdekeket védi, mert ők, ők szeretnek nem érvényt adni a záradék hatájának. A második megoldás, a, a másik véglet, csak hadd illusztráljam, hogy az első megoldás nem igazán reprezentatív jellegű a nemzeti érdekek tekintetében. Ez egy olyan megoldás, amelyet a francia semmitőbíróság polgári kamarája fogadott el, és ez így egészen más megoldást jelent. Azt mondja, hogy mivel a bíróság választási megállapodás öm, részét képezik a elfogadott nemzetközi gyakorlatnak, a felek tehát vagy a gyakorlatban résztvevőknek tudniuk kell, hogy lesz egy ilyen záradék, ezért e, az ilyen egyezmény szükségeszerűen része a e, szerződésnek, és ezt vonatkozik a harmadik félre is, amelyiknek tudnia kell arról, hogy lesz egy ilyen záradék a szerződésben, e, tehát a kegyai átvevőnek tudnia kell, hogy lesz egy záradék a New Yorki bíróságról. A harmadik megoldás a következő. Ez egy köztes út, amelyet pedig az Európai Bíróság fogadott el számos ítéletében, amelyek közül a legismertebb a korek ítélet, a 80-as évek eh, végén, 90-es évek elején történt ez. Mit mond az Európai Bíróság? Azt mondja, meg kell néznünk a szerződésnek irányadó eh, jogrendszert, hogy eldönthessük, hogy vajon a harmadik félre eh, ráruházódnak az, a kezdeti e, a szerződő felek e, akarata, megnézzük a szállítójegyzéket, vagy az azt e, irányító jogszabályokat, és hogyha azt látjuk, hogy ezek lehetővé teszik azt, hogy a jogok áthárulnak a harmadik félre, hogyha a irányadó jog azt mondja, hogy igen, ez az jogöröklés létezik, akkor rendben van, a harmadik fél, vagy az átvevő fél az kez, kez, a, a szerzőfelek egyik jogutódjának tekinthető, és hogyha az irányadó jog azt mondja, hogy nem, akkor külön, külön beleegyezést kell adni a harmadik fél részéről. Ez egy eléggé logikus megoldásnak tűnik, bár felmerül a kérdés, hogy mi köze ide ehhez a logikának. Logikus azt mondani, hogy a bíróság választási egyezményeket nem kéne átadni lényegi jogok és kötelezettségek átadása nélkül, amelyek a szerződésből erednek, másfelől pedig itt nem léphet be a logika, hanem nagyon fontos gazdasági és szociális szempontokat kell figyelembe venni, akárhogy is a bíróság esetjoga és a nemzetközi bíróságok jogai elfogadták például azt, hogy bíróságválasztási jog autonóm az szerződés tartalmát illetően, és önálló élete van, legyen az választott bíróság vagy rendes bíróság, amely határozatot hoz a szerződés érvényességet illetően. Ez nem a szerződés logikájából következik, nem abból, hogy vajon a megoldás gazdaságilag hasznos-e vagy tisztességes. A helyes megoldás tehát nagyon komplikált. Először is senki nem tudja, hogy miként lehet a jogokat örökölni, illetve kötelezővé teheti ez azt, hogy Kenyában megnézzük a um, rakományjegyzékre vonatkozó jogokat, és hogy mit mondanak ezek a e, jogok utódlásáról, és lehet, hogy ez egy nagyon komplikált és költséges folyamat. A negyedik megoldás e, részben leírja a Rotterdami szabályzat, és van a 67-es cikkben van egy kis érdekes dolog az Unicitel szövegében, ez azt mondja, hogy most hadd fejtsem ki, hogy mit, mit mond a 67-es cikk, hadd próbálom megmagyarázni. Fontos, hogy a forumválasztási egyezmények legyen az választott bírósági vagy hagyományos bírósági döntés, hatással legyenek, ez egy a rakományjegyzék feleire, és azok hadd, hadd válasszák meg saját bíróságokat másfelől nem tisztességes azonban bizonyos esetekben, hogy a harmadik felet is kötelezze ez a választás. A köztes megoldás tehát az, hogy az rakományjegyzékben lefektetett döntés akkor kötelez a harmadik fele, félre, hogyha ez a választás érinti Eh, eh, egy bizonyos bíróságok közül valamelyiket. Például a szállítmányozó eh, székhelyét, vagy a szállítás helyszínének bíróságát, vagy azt a köt, kikötőt, ahol kirakják a rakományt. Lehet ezt a listát kiegészíteni, vagy szűkíteni, de ez egy olyan lista, amelyben olyan helyek vannak felsorolva, melyek előreláthatóan érintik a szállítmányozót, és nem tisztességtelenek, mivel kiszámíthatóak az átvevő fél számára. Az átvevő fél tehát indíthat pert például, vagy kötelező érvényű ránézve a bíróságválasztás, akkor, elnézést, akkor, hogyha bíróságválasztás érinti ezen bíróságok valamelyikét. Nem kötelező azonban akkor, hogyha szerződő felek valami olyan bíróságot választottak, amely tőle távol esik, és e, teljesen kiszámíthatatlan az eljárásuk az átvevő számára. Mondhatjuk tehát azt, hogy megtaláltuk az ideális megoldást, sajnos azonban ez egy kompromisszumos megoldás a Rotterdami e, szabályzatban. A 67-es cikk, van egy, van egy kis D bekezdése, amely azt mondja, hogy a bíróságválasztási megállapodás akkor kötelező a harmadik fél számára, hogyha a bíróság joga <clears throat> úgy véli, úgy gondolja, hogy ez a választás kötelező érvényű lehet, illetve átruházható lehet a harmadik félre. És ez azt jelenti, hogyha a választott bíróság az e- valamelyik európai tagállamban van, akkor visszatérünk a korek ügyre. Más szóval bejártunk egy nagy kört, melyben végül a koreket vizsgáljuk meg, és megkérdezzük a rakományjegyzéketnek irányadó jogszabályokat, hogy vajon elfogadható, hogy ez a záradék e, e, érvényes legyen az átvevő félre. Nem oldottuk meg a problémát, és úgy tűnik számomra, hogy vannak olyan kis vállalkozások, átvevő vállalkozások, amelyek nehezen, jutnak, nehezen félnek hozzá az igazságügyi problémákhoz. Tisztában vagyok azzal, hogy a probléma megoldása feltételezi azt, hogy állásfoglalást foglalunk el az, a Brüsszel egy alapján, és ezt a két pacon, szomszédom is kifejtette már. De az az érzésem, hogy ezt a problémát nem, hat, ha nem hagyhatjuk függőben megoldatlanul. A megoldás nem kielégítő, és függ attól is, hogy a választott bíróságot a Brüsszel egyes értelmében vonták be, és erről a kollégáim beszéltek már, de azt gondolom, hogy mindenképpen kell ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szót átadom Luigi Mari professzor úrnak, Városi Tanulmányok e, e, Egyetemének professzora. No particolarmente onorato di poter Köszönöm szépen. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy itt a szakbizottságban elmondhatom a véleményem, véleményemet. A következőt szeretném elmondani európai polgárként, és ebben a minőségemben különösen örülök annak, hogy ez a téma szóba kerül itt ma, és éppen ezért a témája a meghallgatásnak a tanácsi rendelet reformja. A, az alapvető emberi jogok kartájában és az alkotmányainkban szintén rögzítve van ennek a rendeletnek a rögzítve vannak ennek a rendeletnek az elemei. Az Európai Parlament azt gondolom, hogy fontos, hogy hallassa a hangját ebben a témában. Ennyit szerettem volna előzetesen mondani európai polgárként. És most pedig néhány technikai jellegű gondolatra térnék ki. Igazából ezek tulajdonképpen nem is technikai eh, jellegű megjegyzések, hanem általánosak. Én szeretnék a rendelet áttekintésének kritériumaira kitérni, és nem az egyes konkrét pontokra. Azt gondolom, hogy ezek az aspektusok különösen fontosak, és prioritást is élveznek. Azt gondolom, hogy bizonyos módosítások mindenképpen hasznosak lennének. Úgy érzem, hogy itt nagyon óvatosan kell óvatosan kell tovább lépni, és elegendő időt kell hagyni arra, hogy egy kiegyenlített döntés születhessen. A rendelet nagyon fontos a belső piac megfelelő működése szempontjából. Hát egy nagyon fontos előfeltételről van szó a belső piac működéséhez, és nem lenne jó, hogyha ezt a rendeletet aránytalanul változtatnánk meg, de ez a kockázat fennáll. A brüsszeli konvenció 68-as évből már nagyon jó támaszpontokat nyújt. Azok a módosítások, amelyek gyakorlati jellegűek, a következőek. Kettő ilyenre térnék ki. Az exekvatúra eljárás egyszerűsödött és gyorsabbá vált, és az ötös cikkely radikális módon módosításra került 1968 óra óta. Az exekvatúra eljárás módosítása esetében egy világos és egyszerű megoldást választottak a jogalkotót. jogalkotók. A határidők rövidültek, és azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás volt, ami az ötös cikkely módosítását illeti azonban, itt egyöntetűen megállapíthatjuk azt, hogy sajnos súlyos hiba volt az ötös cikkely módosítása. És ez sajnálatos. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ötös cikkely különösen fontos. Az ötös cikkeit kötelező érvényűen kell alkalmazniuk a tagországoknak. Az összes cikk között a legfontosabb cikkről van szó, amely a vállalkozások közötti viták esetében mindenütt érvényre jut. Azt gondolom, hogy az ötös cikkely módosítását vissza kell vonni furcsa az, hogy a zöld könyv erről a témáról, az ötös cikke módosításáról, illetve a módosítás visszavonásáról nem szól semmit. Én úgy érzem, hogy nem jó dolog volt az ötös cikke módosítása. A következőkkel szeretném ezt a véleményt alátámasztani. Különböző megjegyzést hallottam, és éppen ezért úgy érzem, hogy fennáll annak a veszélye, hogy csak tovább bonyolítjuk az ügyet. Sokkal jobb lenne, hogyha a jogalkotás, illetve az ítélkezés megpróbálna interpretatív megoldásokban gondolkozni, amely mindenki megelégedésére szolgálhatna. A bíráknak meg kell próbálniuk olyan utakat és módokat találniuk, amelyek segítségével a jogalkotó szabályt érvényesíteni tudják. Nagyon sok értelmezésbeli probléma merül fel, és ezek folyamatosan megjelennek az egyes törvénykönyvek bizonyos cikkei alapján. Számos módosításra lenne szükség, úgymond a törvénykönyvekben, hogyha a jogalkotó minden egyes bizonytalan kérdés esetében eh, beszeretne avatkozni, ami az exekvatúra eljárást illeti, illetve az ötös cikkeit. Ezekre szeretnék eh, részletesebben kitérni. Fontosnak tartom azt, hogy a rendelet eh, áttekintéséhez megfelelő kritériumokat válasszunk ki. Éppen ezért a jogalkotónak nem e, egyes cikkek értelmezésével kéne foglalkoznia, hanem a teljes e, rendelet e, megvalósításával. amennyiben alapvető jogi problémák merülhetnek fel, illetve valamiféle veszélyt akar kiküszöbölni a jogalkotó. Ezek az elemek úgy különösen fontosak. Szeretnék óvatosságra inteni a következő témában. Fennállnak a veszélye, hogy ezt a szakterületet tovább bonyolítjuk. Néha erre szükség van, néha azonban nem. Van egy tény azonban, amelyben senki nem kételkedik. Én szeretnék itt hivatkozni a nagyon túlzott bonyolításra, illetve széleskörű kiterjesztésére az európai magánjognak. A definíció szerint itt egy kevésbé fontos területéről van szó a rendeletnek fennáll annak a veszélye 2001-ből származó 44-es eh, rendelet áttekintése esetében. Sajnos itt a túlbonyolításról van szó, és nem gondolom, hogy erre ténylegesen szükség van. Szeretném még a következőt megjegyezni. Ez a eh, rendkívül fontos közösségi jogalkotás olyan szabályok tömkelegéből áll, amelyek technikai szempontból rendkívül bonyolultak. És éppen ezért nagyon sok tagország, az én tagországom is kénytelen szakértőkre hivatkozni, nagyon kevesen ismerik ki magukat ebben a rengetegben, és én ezt sajnálatosnak tartom. Nagyon sajnálatosnak érzem azt, hogy az európai szabályok érthetetlenek, és nem lehet ugyanúgy alkalmazni őket, mint más jogi eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. Egy relatív biztonságot csak akkor lehet megvalósítani, hogyha olyan tanácsadókat bízunk meg, akik ezt a területet rendkívül jól ismerik, és természetesen ez nagyon sok pénzbe is kerül. Meg szeretném még jegyezni azt, hogy a nemzetközi magánjogi kérdések a perekkel és az alkalmazandó joggal kapcsolatban előzetes jellegű kérdések. Ezeket egy adott ügy előterében előre kell tisztázni, mielőtt egy adott per tartalmának taglalására kerülne sor. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gyorsan szülessék döntés, és éppen ezért fontos, hogy a szabályok egyszerűsödjenek. Hogyha a különböző kérdéseket összefogóan szeretném kezelni, akkor a következőt szeretném elmondani. Személy szerint az a benyomásom, hogy jelen pillanatban nincsenek meggyőző érvek amellett, hogy a rendelet alapelvein változtassunk. Voltak előzetes feltáró tanulmányok, különböző megfigyelések, számos válasz született, a zöld könyvvel összefüggésben is, és e, mindez a következő következtetésre e, juttat engem. A jelenlegi rendszer nagyjából jól működik, amennyiben jól alkalmazzák a rendeletet. A második megjegyzésem. A problémák nagy része, amelyekre felhívták a figyelmet, a szokásos értelmezési problémákkal áll összefüggésben, és minden jogi szöveget érintenek az értelmezési problémák. A harmadik megjegyzés. A megnevezett problémák közül egyik sem, egyik sem vezetett a rendszer működésének válságához, amely megkérdőjelezné a rendelet alapelveit. A negyedik megjegyzésem. A rendelet eh, céljai, illetve a megvalósításra vonatkozó szabályok még mindig érvényben vannak és koherensek, illetve a belső piacra vonatkozó szabályokkal összhangban állnak. Az ötödik megjegyzésem. Hogyha a jelenlegi szabályozás bizonyos elemeit javítani szeretnénk, akkor természetesen el lehet mondani azt, hogy ez lehetséges, de nem szeretnénk azt, hogyha a rendelet alapvető elemei módosítást történne. Az Európai Bíróság idevágó ítéleteit már idéztük, ezek pedig fontosak, és ezek az ítéletek a közösségi perjog kapcsán is nagyon fontosak. Nagyon remélem azt, hogy az európai jogalkotó a rendelet eh, felülvizsgálatát egy koherens keretbe helyezi majd, amelyben arról van szó, hogy minden eh, nemzetközi eljárásbeli szabályozást a tényleges eh, igényekhez igazítsuk. Azt gondolom, hogy itt még nagyon sok teendőnk van. És hogyha a harmonizáció ebbe az irányba mutat, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok olyan probléma, amely ma még fejtörést okoz nekünk a rendelet megvalósítása kapcsán, automatikusan megoldódik majd. Most pedig néhány olyan pontra szeretnék kitérni, amelyeket a zöld könyv javasol. Az első az exekvatúra eljárás törlése. Egyetértek nagyon sok olyan ponttal, amit Hess professzor és Nibolyet eh, professzor asszony megemlítettek. És nagyon örülök annak, hogy eh, Moly volt professzorasszony utalt arra, hogy mennyire fontos eh, a hatos cikkely. Ami az exekvatúra eljárás törlését illeti. Itt azt gondolom, hogy erre csak negatívan reagálhatunk, mégpedig két ok miatt. Általános okokról van szó, nem fogok kitérni a technikai részletekre, mondandómat korlátozni szeretném általános érdek megjegyzésekre. Az első megjegyzésem. Az USA beli eljárásjog azt mutatja, de a saját gyakorlatunk is azt mutatja, és ezt tudjuk a brüsszeli konvenció elfogadós, fogadása óta. Az exekvatúra eljárás nem akadályozza a határokon átnyúló ítélethozatalt. Az exekvatúra eljárás törlése lehet, hogy megengedett lenne, hogyha jogalkotás minden országban egységes szabályokra alapulna. Az eljárás jogban is, és a dologi jogban is. Amennyiben egy egységes fölé rendelt instancia megvalósulhatna, illetve biztosítani lehetne azt, hogy minden esetben fair bírósági perre kerülhet sor. Sajnos ez jelenleg nem mondható el így. Vannak olyan területek, amelyek még mindig nem tisztázódtak. Beszéltünk már néhány ítéletről, például a Pellegrini ítéletről 2001-ből, és itt Olaszországot ítélik el, azt vetik Olaszország szemére, hogy megsértették a fer eljárás szempontjait. Az exekvatúra eljárást alkalmazta Olaszország, és szabálysértést követette A Strasburgi Emberi Jogi Bíróság eljárásai, és itt is hivatkoznék egy ítéletre, egy határozatra, és fontos meg kell vizsgálni azt, hogy eleget tette ez a határozat az adott szempontoknak az ellenőrzési eszköz kialakítása hogyan történik ez egy nagyon fontos kérdés, és ezt tisztáznunk kell. Én úgy érzem, hogy a jelenlegi rendszert egy-két ponton javítani lehetne. Az elnök úr türelmét kérem még egy kicsit, ő már jelezte felém, hogy lejárt az időm. Szeretnék még a perfüggőségre kitérni. Az érintett felek beleegyezésére van szükség, ez alapvető feltétel. Hát itt a közös akarata meghatározó. Szeretnék utálni arra is, hogy ez a dogma nincs érvényben akkor, amennyiben egy adott vállalat közötti szerződésről egy speciális helyzetben van érvényben, például egy kisebb és egy nagyobb vállalkozás között. Itt eh, nem valósul meg az egyensúly, és eh, ezt nem is kell bebizonyítani. Azt gondolom, hogy eh, ezekről a pontokról is el kell gondolkozni. Végül pedig az utolsó kérdés, amely szintén egy kicsit eltúlzott. Ez pedig a felfüggőség és a meghosszabbítása vonatkozó egyezmény közötti összefüggések. Hogyha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy egy olyan szerződés van érvényben, amelyet az érintett felek aláírtak, akkor természetesen mondhatjuk azt, hogy voltak visszaélések, az olaszországi torpedó problémát ismerjük, de itt nem olasz specifikus jellemzőkről van szó, lehet, hogy ezt az olaszok az angoloktól tanulták egyébként. De amennyiben visszaélése kerül sor egy adott kereset esetében, úgy ezt kell megszüntetni. Fontos a fair együttműködés szempontjának érvényesítése, és ennek az alapelvnek kell érvényre jutnia. Ez pedig egy abszolút prioritás. És a bíráknak van joga az utolsó szóhoz. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a világos megfogalmazásait. Megadom most a szót uh, uh, Alexander Leightonnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak a bizottságba ebben az érdekes kérdésben. Úgy érzem, hogy kicsit hátrányban vagyok ezen előadások után, és nem szeretnék semmiféle megjegyzést uh, fűzni a torpedó akciók nemzetiségét illetően mert attól félek, hogy a e, torpedó, olasz torpedóknak nem igazán e, örülnek bizonyos országokban, de Belgiumban szerintem ezt nem kéne említenünk. Először azt szeretném mondani, hogy a zöld könyv e, nagyon kiegyensúlyozott értékelését tartalmaz annak, amit most megbeszéltünk, és a különleges problémáknak azon jogaktusoknak, amelyekkel itt foglalkozunk. 36 éve lépett hatályba a brüsszeli egyezmény, és kielégítő aktusnak bizonyult. Nem egészen értek egyet a Clarion a, a jogi reform szükségével, hiszen óvatosan kell bánnunk a változás hatásaival. Három elvi kérdésre szeretnénk rávilágítani, amiről azt gondolom, hogy a Brüsszel-Rugánó rezsim kicsit előregedett. Azon körülmények között, amelyekben ez működik, és sokkal nagyobb közösségben, és egy eltérő jogi rendszerben, sokkal kisebb világban azonban, ezek olyan feltételek, amelyekben a reform különösen szükséges. És pont az a feladatunk, hogy a brüsszeli egy, egy egyes rendeletet kicsit felfrissítsük. A közjogi perspektívát kértek tőlünk, és egyetértek azzal, hogy professzor Hess azt mondta, hogy a nemzetközi viták számaikat illetően nagyon kis arányát kép, képezik azok az eseteknek, amelyek bíróság elé kerülnek, de ne becsüljük alá ennek gazdasági jelentőségét a belső piacon sem, de a belső piac és a külvilág között sem. Hiszen Európa nagyon széles körben nyújt megoldásokat az egész világnak, ezért a versenyképesség kárt szenved a világgal szemben. Három el, tév, témáról szeretnék beszélni. Az egyik az Liz Pendez, különösen a, a második a bíróságválasztási kérdés, erről már beszéltek a kollégáink, és nem meglepő, hogy mindannyian erről be akartunk beszélni, mert nagyon fontos ez a kérdés, olyan terület, ahol nagyon szükséges már a reform. A gond <clears throat> az, eh, amely a torpedó akciókban rejlik, a visszaélés. A, túlság, a 21 27-es cikk túlságos a szigorú eh, hatájával következben. Eh, a választott bíróság kérdése, amelynek a vitát meg kell oldania. És ezt a problémát súlyosbítja a negatív nyilatkozati megoldás, mely ugyanilyen per, perben felmenti a 27-es cikk alkalmazását részemről. Lehet, hogy a bizottság majd más megoldást javasol, de szerintem ez nem megoldható, mert hiszen a negatív nyilatkozatokat fel lehet használni, nem, nem mindig élnek vissza, viszont vissza vele. Ennél fontosabb az, hogy nagyon fontos meghatározási problémával szembesülünk, hogyha egy keresetben a biztosító negatív vagy pozitív nyilatkozatért folyamodott, ennek a káros hatását elkerülhetjük akkor, hogyha ezen nem megyünk végig ezen a folyamaton. És akkor feltehető a kérdés, hogy szigorúan kell -e a Lispenden szabályt alkalmazni, és erre a, um, és hogy ezt számít hogy szigorúan alkalmazzák-e, és erre az a válasz, hogy igen, számít. De természetesen elfben, ha az első bíróság, amelyhez fordulnak, megállapítja a saját illetékességének hiányát, akkor úgyis majd előbb-utóbb a ténylegesen kiválasztott bíróságon fog az ügy végződni. De hát ez, ezzel szemben két ellenvetés van. Az egyik az, hogy késlelteti és drágábbá teszi az ügyet, és Eh, ugye, ahogy mondani szoktuk, ha késik az igazságszolgáltatás, az olyan, mintha elmaradna az igazságszolgáltatás. Eh, ez egy 800 éves eh, mondás, a legalább a Magna Carta óta ismert jogelv, ha úgy tetszik. A második probléma, és talán ez még fontosabb, az az, hogy ez elvezet egy olyan jelenséghez, amikor a bíróság választásáról, nem a választott és annak érvényességéről, nem a az adott bíróság dönt, hanem egy másik bíróság, amelyikhez nem fordultak volna a felek. És ez a felek autonómiája ellen megy, holott a felek autonómiája az egy mindenhol elfogadott jogelv. Sajnos itt a 27-es cikk itt el, ellenkező hatást ér el, mint amit az elvek megkívánnának. Teljesen egyetértek E, azzal, amit itt az előttem szóló professzorok mondtak e, a, a jogbiztonságról, illetve a jogbiztonság fontosságáról kereskedelmi ügyekben, és ezért is kell az eredetileg e, kiválasztott bíróságra bízni azt, hogy döntsön a saját illetékességéről, hogy egy adott ügyben illetékese vagy sem. A Heidelberg jelentés ez irányba tett javaslatokat, és a zöld könyv is ilyen javaslatokat tartalmaz. Van egy sor eh, lehetőség, kettőre térnék ki. Az egyik az, hogy kizárólagos életékességet eh, adunk eh, az eredetileg kiválasztott bíróságnak arra, hogy eldöntsék a saját joghatóságuknak az érvényességét, a másik bíróságnak pedig le kell állítania az eljárás. A GATT kontra LUK ügyben erre van precedens, nevezetesen ha az alperes kezdeményezi, akkor egy bíróság megállap, leállíthatja a saját eljárását. Tehát ezzel semmi probléma nincs. A másik megközelítés az az, hogy a prioritási szabályt tól eltekintünk egész egyszerűen. Ez természetesen azt jelentheti, hogy adott esetben két párhuzamos eljárás e, zajlik, és e, adott esetben kialakulhat az, hogy eltérő ítéletet hoz a két bíróság. E, de a prioritási szabálytól való eltekintés az elbátor, az, az a költségek, a fél költségei miatt eh, elrettenteni a, a, a, a tévedéstől a feleket, illetve az ilyen torpedó eh, perindítási lehetőségeket is kizárná. Hát persze előfordulhat eh, az, hogy mind a két bíróság úgy dönt, egy negatív konfliktust keletkezik, tehát mind a két bíróság a másikra tolná át az ügyet, de hát ez a probléma elfben létezik a e, társasági e, jog területén alkalmazandó szabályok e, körében, de gyakorlatban soha nem okozott problémát. Tehát egyfajta vélelmezését kellene biztosítani annak a annak, hogy a, annak a bíróságnak, az az illetékességnek, amelyet a felek, eh, amelyet a felek eh, választottak. Eh, én egyébként a második javaslatom dinamizmusára hívnám fel a figyelmet. A többoldalú pereskedés területén a lispendens problématikájával most nem kívánok különösebben részletesen foglalkozni, de e, emlékeztetnék arra, hogy Rainer Becker úr a versenyfőigazgatóság részéről e, a január 19-i meghallgatáson a 27-es cikk érvényesülésének egy problémájára vonta fel a figyelmet, e, amely sajnálatos módon aláássa az egyéni jogérvényesítést a versenyjog területén a, bizottság javasolta, hogy a különböző joghatóságok és bíróságok szorosabban működjenek együtt. Ezzel semmi gond nincs, tegyék meg, de a bíróság illetékességének megállapodása kérdésében ez önmagában nem eh, megoldás. Eh, második dologról csak röviden beszélnék, mert a többiek már kitértek eh, erre, az az átfedés a brüsszeli egy eh, rendelet, illetve a bíráskodás az arbitráció területe között. Itt voltam a, a bizottság január 19-i meghallgatása óta a West Tankers ügyben a bíróság döntése már megszületett, és nem a döntésről beszélnék, a pereskedéstől eltiltó határozatról beszélnék, hanem a Brüsszel egy rendelet alkalmazásáról és alkalmazhatóságáról. A probléma könnyen érthető, és aki ezt jobban meg szeretné érteni, annak én Darmon eh, főtanácsnok úr eh, véleményétre hívnám fel a figyelmet a Mark Rich ügy kapcsán. Eh, a probléma a következő. Az Európai Bíróság döntésének hatása az az, hogyha A tagállamban kezdődött bírósági eljárás, és hogyha a Brüsszel egy alá tartozik maga a, a jogi kérdés, Eh, holott a szerződésben a, tagáll, a B tagállamban eh, működő döntőbíróságra bízták volna az ügyet, akkor is eh, kiterjed rá a tárgyi határa a Brüsszel egy rendeletnek. Ezt mondta a, a bíróság. Ugyanakkor ebben az esetben a, ez egy féloldalas megoldás. A bíróság úgy tett, mintha itt csak az A tagállamban levő eh, bíróság joghatóságáról van szó, holott itt valójában van az ügynek egy döntőbíráskodás, egy arbitrációs eh, aspektusa is. És gyakorlatban ezzel a bíróság másodlagos szerepre kárhoztatja az arbitrációt, eh, amely csak akkor folytatható le, hogyha a bíróság előtt nem mehet tovább az ügy. És ez súlyos félreértése az arbitráció természetének, mert az egy párhuzamos és egyenrangú rendszere a jogviták megoldásának. Több évtizeden keresztül dolgoztak azon sokan, hogy az ilyen döntőbíráskodás szerepe kiteljesedhessen a kereskedelmi ügyekben, és ezt nem szabad aláásni. A Heidelberg jelentés tartalmaz egy okos javaslatot, amely az arbitrációs szabály által kijelölt döntőbíróság székhelye szerint illetékes bíróságra bízná az ügy eldöntését. Eredetileg én is így gondoltam, de azóta meggondoltam magam, mégpedig a Lugano véleményben kifejtettek miatt, amely az Európai Bíróság előtt zajló egy ügy. Ebben a véleményben kimondják azt, hogy a bizottságnak exkluzív külső hatásköre van olyan szerződések aláírására, amely harmadik államokkal, amelyek közösségi jog kizárólagos területeire alá tartoznak hogyha a közösségi hogyha a közösség az arbitrációt kizárólag közösségi területé nyilvánítaná, mint amire van is javaslat, akkor ez az arbitráció területén valójában kizárólagos joghatóságot biztosítani a közösségnek, ellenne menne a szubszidiaritás elvének, és arról tanúskodna, hogy a potenciális következményeket nem értik meg. És hadd emeljek itt most ki egy következményt, nevezetesen azt, hogy a, milyen hatása van er, e, milyen hatása lenne ennek a kétoldalú befektetési megállapodásokra. Ezek a megállapodások rendkívül fontosak egy sor nagy projekt finanszírozása szempontjából, különös tekintettel a kevésbé fejlett országokra. Hogyha a Heidelbergi reformot bevezetjük, és azt a javaslatot bevezetjük, akkor azok a kétoldalú befektetési megállapodások is érintve lesznek, és éppen ezért itt most ki kell mondani, hogy amikor a bizottság és a parlament ezt a reformot tervezi, akkor azért gondolja át, hogy ténylegesen mit tesznek, és gondolják át a közfinanszírozás és a magánfinanszírozás területén döntésük által keltett következményeket. A harmadik téma, amiről beszélni szeretnék, az a nemzetközi jogi jogrendszer, illetve a Brüsszel egy eh, kapcsolatrendszer. Ez egy nagy téma, erről nem lehet igazándiból eh, átfogóan eh, beszélni, és nem lehet egész egyszerűen a negyedik cikkét felemlegetni a Brüsszel egy rendeletnek, és aztán ezzel elintézni a dolgot. Négy terület van, ahol van aggodalomra ok, vagy legalábbis probléma, ahol érdemes jogalkotási eh, lépéseken gondolkozni. Hogyha a harmadik ország eh, eh, bíróságát választják ki a, felek, mondjuk azért, mert közeli kapcsolat van a harmadik országgal, vagy hogyha előzetes eljárások zajlanak mondjuk harmadik országban. És a reflexív hatás George Drostól származik. E, én még a, a, a tükör hatást nem hallottam korábban, de úgy tűnik, hogy akkor ez is elterjedőben van. E, nos, a e, fórumválasztási hatás itt, ami nagyon fontos, mert egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a közösségi jog kimondja hogy egy forró megválasztási megállapodás, ahol az egyik eh, fél eh, eh, harmadik országbeli fórumot választ, annak nem kell érvényt szerezni. Senki nem szerette volna, hogy így alakuljon az érvényesülése a Brüsszel egy rendeletnek, de úgy tűnik, hogy ezzel a kérdéssel sürgősen foglalkozni kell, és a megoldás pedig eh, az lenne, hogy a reflexív hatást kell adni a 23-as cikknek, bizonyos eh, teszteknek eh, feltételével. Én egyébként tekint, figyelemmel arra is, amit a kolléganő mondott, nemzetközi szinten szabályoznám ezeket a kérdéseket olyan területeken, ahol egyébként a közösség és a világ interakcióban van. Elnök úr, tudok arról, hogy már régóta beszélek, és egyetlen egy témáról szeretnék még beszélni, amire talán még senki nem tért ki, az az, hogy a restitúciós követelésekkel kapcsolatban is érdemes lenne rendelkezéseket létrehozni, és ez az írott anyagomban szerepel, hogy mire is gondolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Néhány kolléga kért szót a vita során. Massive Hidalgo parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden végighallgattam a tudományos előadásokat a professzorok részéről, és valamint a brit királybíróság részéről is, és aggodalmatra adott ez okot, mert hogyha öm, átalakítjuk a szabályainkat, fennáll annak a veszélye, hogy elveszünk a kérdések összetettségében a számos alkalmazási szabályozás útvesztőjében, valamint az első szerződés kötelezettségeiben, valamint az önkéntes, a felek önkéntességének következményeiben és számos eh, olyan helyzetben, amelyben óvatosan kell eljárnunk és figyelnünk kell a szakértők eh, tanácsaira. Az utolsó előadó említett az olasz és a brit torpedókat, hadd említsek én egy spanyolt, mely eh, számos nemzeti bírók, közösséget alkalmazó nemzeti bíró armadáját jelenti, valamint nemzeti és külföldi joghatóságokat. És ahogy mondták, a döntőbírósági eljárásban nincsen egyetlen egy döntőbírósági kategória. Azt kell tennünk, egész Európában, hogy biztosítanunk kell, hogy van egy um, preferenciális jellege a döntőbírósági eljárások minőségének, amely azt jelenti, hogy túljuthatunk ezen a, a kompetenciák vitájának kérdésén a tagállamok között, ahogy ezt a brit képviselő is mondta, csak késlelteti az eljá- ezek, ezek a konfliktusok csak késleltetik az eljárásokat. Sokkal gyorsabb lenne, hogyha meg, megtalálnánk a megfelelő joghatóságot, és a nemzetközi döntőbíróság lehetne ennek a példája. Ez egy nagyon pozitív megközelítés lenne, hogyha mi Európában valamiféle összegyűjtenénk a témáról szóló információ kritikus tömegét. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Galló asszony kapja a Monsieur le Président, euh, c'est aussi euh, un souci. Valóban következetésre, harmonizációra van szükség, és emiatt kérdezem a következőt a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság zöld könyvében össze gyűjtik mindazokat a terveket, amely integrált joghatósági struktúrát teremtenek, egy egységes rendszert, e, tárgyalási rendszert e, az európai szabadalmakkal kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy ilyen körülmények között e, mi lenne a célja azon rendelkezéseknek, az ezt illető rendelkezéseknek, a, a, 40-41-es rendelkezésnek, amely csak nagyobb joghatósági bizonytalanságot és teremt. Tehát lehet, hogy okosabb lenne, hogyha különleges rendelkezéseket gondol, gondolnánk végig ebben az ügyben, olyan rendelkezéseket, amelyek csak ezzel a területtel foglalkoznak hiszen ilyen érzékeny területen mindenképpen el kell kerülnünk a konfliktusokat. De szeretném azt is tudni, hogy amikor a bizottság a jelenlegi rendszer hézagairól beszél, ezt miként lehet orvosolni, és szeretném tudni, hogy pontosan mely hézagokra hivatkozik, és végül, amikor a párhuzamos eljárásokról beszél a bizottság, a hamisítási ügyekben, nem csak a szabadalmakkal kapcsolatos. Szeretném tudni, hogy milyen lehetőségek, intézkedéseket képzelnek el ennek érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Regna kollega. Herzlichen Dank für Ihre Köszönöm szépen. Az én kérdésem a fórum shopping problémájára tér vissza. A jelenlegi rendelet az egyes munkaszerződésebb esetében esetében a polgárjogi kereseteknél a, a munkavállalással kapcsolatban nem egyetemű a kompetencia. A viking ítélet, illetve határozat bebizonyította azt, hogy a fórum shopping problémát vet fel. A legolcsóbb um, bíróságot keresik meg, a viking uh, határozat uh, esetében ez egy brit vállalkozást érintett. A munkavállalóknak uh, alapvető jogaik vannak, és én a következő javaslattal kapcsolatban kérdezném meg az ön véleményét. A munka vállalással kapcsolatos küzdelmeknél a pert abban a tagországban kell lefolytatni, ahol az intézkedésre sor került, tehát egy Finnországban bevezetett intézkedés, illetve a küzdelem esetében egy finn bíróságnak kell a pert folytatnia, és nem a angol bíróságnak. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Boris asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak köszönetet szerettem volna mondani mindazoknak, akik előadást tartottak ma délután. Nagyon érdekes gondolatokat hallottunk különböző megközelítésekből. Én pusztán azt szeretném megemlíteni, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk. Egy szabályozásról van szó, mégpedig egy olyan szabályozásról, amely eddig az elmúlt időszakban nagyjából jól működött. Most pedig áttekintésre van szükség, módosításra, és a parlament társ jogalkotóként az együttdöntési eljárásban szintén szerepet tölt be. Azt gondolom, hogy az utolsó két megjegyzés, illetve kérdés azt példázza, hogy a parlament feladata a politikai kérdések megvilágítása ebben az összefüggésben lehet, hogy technikai kérdésekről van szó, um, de nem gondolom, hogy csak a bíráknak van feladatuk, hanem a jogalkotóknak is. És azt gondolom, hogy a mi megfontolásaink előterében annak kell állnia, hogy biztosítsuk a belső piac működését, megfelelő működését, biztonságos működését, mint a vállalkozások, mint a magánemberek számára, illetve biztosítani kell azt, hogy ezeknek a szereplőknek a belső piacon hozzáférésük legyen a bíráskodáshoz. És parlamenti képviselőként nem szeretnénk azt, hogyha minden az Európai Bíróság asztalára, illetve tagországi bíróságok asztalára kerülne, és ők egymással konkurálnának. Jelenleg pedig ez a helyzet, és nekünk ezt a problémát kell megoldanunk, ez pedig átvezet az utolsó pontra. A problémák nagy része a belső piachoz kapcsolódik, és azt kell megvizsgálnunk, hogy mit szeretnénk elérni a belső piacon, illetve ez milyen összefüggésben van adott esetben harmadik felekkel. Én a hágai konferenciát nagymértékben támogatom a nemzetközi magánjog témájában. Természetesen meg kell próbálnunk párhuzamot létrehozni ugyanúgy, ahogy ez a hágai konferencián történt, de ez nem szabad, hogy megkösse ez egyedül a kezünket, és elterítsen az elsődleges célunktól, ez pedig a bíráskodáshoz, az ítélkezéshez való hozzáférés egy európai kontextusban. Nem várhatjuk meg mindig a hágai konferencia döntéseit. Én nagyra értékelem az ő munkájukat. Egy további probléma pedig abból adódik, hogy mi egy különleges helyzetben vagyunk Ágai konferencia eredményei kapcsán. Parlamentként nemzetközi magánjoggal foglalkozunk, a hágai konferencia pedig a saját döntéseit kormányközi alapon hozza meg, és nemzetközi szakértőket von be ebbe a folyamatban. Tehát mi egy plusz demokratikus eleme, elemet jelentünk ebben a folyamatban. Én erre nagyon büszke, és, büszke is vagyok, és azt gondolom, hogy ezt az eszközt még jobban ki kell aknáznunk a jövőben. Köszönöm szépen! Meg szeretném kérdezni az előadókat, hogy szeretnének-e reagálni a felvetett kérdésekre. Parancsoljon Hess professzor! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két eh, pontra szeretnék kitérni. Az egyik az öntőbíráskodásról szóló rendelet, a második pedig egy speciális kérdés, amit ön tent, ön tett fel a munka helyekkel kapcsolatban. Eh, a döntőbíráskodással kapcsolatban Alexander Layton megfogalmazta azt a kérdést, amely sokakat foglalkoztat, a rendelet, illetve a döntőbíráskodás közötti hasonlatosságok ahhoz vezetnek, hogy a közösség kizárólagos kompetenciát kap a döntőbíráskodásban. Nem tudom, hogy ez mennyire lenne rossz. Azt gondolom, hogy itt ezt a kérdést egy kicsit máshogy látják Brüsszelben, mint más fővárosokban. A szerződés 293. cikke kifejezetten megemlíti a döntőbíráskodást. És a második pont, én nem gondolom azt, hogy egy olyan jellegű szabályozás, amelyre javaslatot tettek a döntőbíráskodás kapcsán, a kizárólagos külső kompetenciát vonja magával. Nem a döntőbíráskodás szabályozásáról van szó, hanem azokról a területekről, amelyeket a döntőbíráskodás illetve a rendelet közösen szabályoznak. Éppen ezért jónak tartanám azt, hogy ha a külső kizárólagos kompetenciákra vonatkozó szabályozással erősítenénk a döntős, döntő bíráskodást. A 27-es ácikkely megtartását fontosnak tartom, a döntő bíráskodást két konkrét probléma szabályozására korlátozhatnánk. Lehet, hogy ez megoldás, megoldást jelenthetne arra, hogy mindazokat megnyugtassuk, akiknek aggájaik vannak a döntőbíráskodás mint eszköz alkalmazásával kapcsolatban. De nem gondolom, hogy ezeknek közük van a befektetési pereskedésekhez. Például az ön konkrét kérdésére adnék egy nagyon konkrét, rövid választ. A viking ítélet problémája nem az európai polgári, polgárjogi eljárások kizárólagos problémája. A fórum shoppingot lehet korlátozni, a viking esetében ez történt így, nem tipikus megnyilvánulási formáját tapasztalták a viking esetnél, de mit csinálunk az olyan munkahely megtartó intézkedésekkel, amelyeket más tagországokban hoznak. Éppen ezért ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet. Én a kizárólagos jogi instanciák megfogalmazásához ragaszkodnék, illetve definíciájához Köszönöm. Kíván még valaki válaszolni? Bizottság részéről Köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy megrendezte ezt a meghallgatást, amelyet nagy figyelemmel, nagy érdeklődéssel követtünk. Nem szeretném részleteiben kifejteni a bizottság álláspontját, megkapták önök a jelentést és valamint a zöld könyvet. A szakértők is véleményezték. Arra várunk, hogy megkapjuk az Európai Parlament véleményét a jelentésünk alapján, amely fontos része lesz a, annak a munkának, amely a bizottság javaslatát képezi, és ahogy már említették, elismerjük a munka fontosságát az együttdöntési eljárásban, és be, ennek a, ebben a parlamentnek bejátszott szerep, szerepét, így tudjuk elérni a legjobb eredményt. Egy kérdésre szeretnék csak válaszolni, egy nagyon kérdésre. Miss Gallo tette fel a szabadalmi kérdést. Jogosan említette a torpedó akciók és a szabadalmi bíráskodás kérdését, amelyet egy e, e, egységes bírósági rendszer létrehozásával lehetne megoldani. Vannak más problémák, melyekre rá, rá, kitér a zöld könyv, a, melynek hiányosságára kitér a zöld könyv, mint például e, szabálysértések, e, es, e, európai szabadalmak megsértésével történő eljárások, illetve a szellemi jogi tulajdonok megsértése. Itt nincsenek konszolidált eljárások számos szabadalomsértési ügyben. Ezek a szabálysértők olyan társasághoz tartoznak, amelyik koordinált szakpolitikával járnak el, és ebben az esetben a joghatóság nagyon nagy költség, bírósági eljárás nagy költségekkel járna a résztvevő felek számára. Ezért a jelenlegi szabályozásban és az ötkönyvben is néhány lehetőséget említünk, például egy szabály, szabályozás, amely bizonyos ipari jogok megsértésével kapcsolatban foglalkozik, ahol az alperes esetében koordinálják a tevékenységeket az egységes szabadalmi bíróság kérdésében mindezeket a kérdéseket is el lehet intézni. Ez, ez a válaszom az egyik kérdésre, egyébként pedig nagyon szépen megköszönném hogy megrendezték ezt a meghallgatást, és a bizottság részéről folytatódik a munka, az dossziét értékeljük, és a mi javaslatunk valamikor 2010 végére lesz kész, de addigra már új bizottság áll fel, és miután az hivatalba lép, és miután azt a parlament jóváhagyta, akkor folytatni, folytatja majd ezt a munkát, és több információt tudunk majd nyújtani az eljárásról valamivel később. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót az előadónak. Az össze, aki összegezné az elhangzottakat. Szeretnék én is aláhúzni néhány, aláhúzni néhány kérdést. Először is szeretném megköszönni az előadók munkáját. Nagyon nagy, jó, nagyon magas színvonalú előadásokat hallottunk, és ez nagyon fontos lesz az intézményi döntésekben amikor is figyelembe fogjuk venni az ő szempontjaikat és kutatásaikat. Másodszor biztos vagyok abban, hogy parlamenti szerepünk az, hogy határozottan részt vegyünk az együttdöntési eljárásban, akár alkotmányozási ügyekben is, akár alkotmányozási okok miatt is, mert biztos vagyok abban, hogy ezen az úton haladunk majd végig. Harmadrészt közös jogi értékeket találtam a felszólalásokban, egy általános jogi ügyvéd előadásában, valamint valamint a római jogi hagyományokban is beszéltek az esetjog fontosságáról, amely ebben az európai olvasztótége, jogi olvasztótégeiben azt jelenti, hogy vannak közös értékek, és változtathatunk is a hagyományokon, ez kulturális szempontból igen fontos. Harmadszor, egyetértek azzal a gondolattal, hogy a brüsszeli egyes szabályzatot gyakorlati alapokra kell helyezni, amely az állampolgárok javát szolgálja vagy a vállalatok érteklét szolgálja. Ez az a terület, amelyben részletes reformokra, változtatásokra van szükség, mert új európai polgárság felé haladhatunk, egy, vagy egy újabb európai érzékenység felé. És akkor ez a sikernek a kulcsa. Végül, de nem utolsó sorban, európai jogi kultúrára van szükség, azért, hogy a polgáraink tisztában legyenek azzal, hogy melyek az új lehet, melyek az új lehetőségek, amelyek a szabályzatban rejlenek. Nagyon sokan semmit nem tudnak erről, nem tudják, hogy mik a jogaik, mik a lehetőségeik, míg a jogászok, a szakemberek, a bírók sem tudják. Tehát amit önök hangsúlyoztak, elvezetnek minket a oktatás problémájához. Szélesebb értelemben. Ahhoz a képességhez, hogy rengeteg embernek a tudomására hozzuk, hogy milyen előnyei, jogai származnak ezekből a rendeletekből, és ezt hogy tudják kihasználni. Az európai jogbiztonsági E, területnek az oktatása is ki kell, térni. Köszönöm szépen az előadóknak. Átadom a szót az előadónak, Tadeusz Szieskának. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym dołączyć się do słów podziękowań. Pod... Köszönöm szépen. Először is csatlakozni szeretnék azokhoz, e, akik köszönetek mondtak az előadóknak. Kitűnő lehetőségünk volt a szakértők véleményének meghallgatására. Úgy érzem, hogy mindenki mondott valami nagyon fontosat ebben a vitában. Beszéltünk a brüsszeli egyes határozat áttekintéséről, és az elemek közül mindegyik annyira fontos, hogy ezeket Eh, egy külön meghallgatás keretében is tematizálhatnánk. Tehát eh, tényleges problémákról van szó, amelyeket eh, önök megemlítettek a rendelet kapcsán, illetve a rendelet hatásainak vizsgálatakor. Öt év óta vagyok tagja a jogi szakbizottságnak, és minden egyes fontos vitánál, amely az európai jog alkalmazásával kapcsolatos problémákra tért ki, kiderült a számomra, hogy az európai jognak világosnak kell lennie, hatékonynak, érthetőnek, polgár közelinek, polgárok számára érthetőnek, és az európai piac számára is hatékonynak. és ezt nevezhetnénk közös jogkultúrának. De sajnos ez eddig nem valósult meg. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ezt a jogot ne kéne tovább javítanunk, természetesen olyan pontokon, ahol erre lehetőség van. Éppen ezért szeretném elmondani Mali professzornak, hogy a brüsszeli egyes megállapodással kapcsolatos vitáink nem szabad, hogy forradalmat robbantsanak ki. Egy olyan vitára van szükségünk, amely hatékony, illetve a rendszer legfontosabb pontjait javítja. És ott, ahol erre lehetőség van, megfelelő módosításokat kell megvalósítanunk. És muszáj ezeket megvalósítanunk, ahol ezekre szükség van. Hiszen a feltételek megváltoztak, a közösség is megváltozott. Tehát amikor, hogyha erről a problémáról beszélünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy olyan szempontokról beszélünk, amelyek a közösség kizárólagos kompetenciájába esnek. Tehát, eh, hogyha bilaterális megállapodásokról van szó a tagországok és harmadik országok között, akkor arra is tekintettel kell lennünk, hogy a kizárólagos kompetenciája a közösségnek előjogot élvez. És hogyha meg akarjuk oldani a problémákat ezen a területen, akkor tisztában kell leznünk azzal, hogy ezek olyan jellegű problémák, amelyek természetüknél fogva két-három tagország sajátos problémája, és nem az összes tagországé. Reméljük azt, hogy a brüsszeli egyes rendelettel kapcsolatos további egyeztetések során sikerül majd korábbi vitákból származó tapasztalatoknak használt vennünk. Nem szeretném most a vita egyes aspektusait még egyszer külön kiemelni. És arról sem szeretnék beszélni, ami az egyes előadók számára fontos volt, amikor az önálló per lefolytatásról van szó, gyűjtő kollektív keresetekről, a közösségen belül, illetve kívül. A következő hónapokban minden bizonyal mindezekről még szó esik majd. Viszont fontosnak tartom azt, hogy mi szeretnénk az önök tudására, tapasztalataira hivatkozni és támaszkodni, és e, reméljük azt, hogy önök tanácsadóinká válnak, illetve reméljük azt, hogy önök ezeket e, a változásokat az elkövetkezendő hónapokban figyelemmel követik majd. Köszönetet szeretnék még egyszer mondani az eszmecseréért, és remélem, hogy az együttműködésünket folytatni tudjuk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek a szíves közreműködését. Most pedig áttérünk az ötös pontra, ez a következő napirendi, napirendi pont. We are, we're going to discuss together points number five and six. Az ötös és hatos pontokat együtt szeretnénk kezelni. Nincs itt a jelentéstevő, de Ödenberg asszony. És ezért szeretném kérni Rapkai képviselőt, hogy vezesse be ezeket a vitapontokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Göringer, Göringer asszony a Questorok grémiumának tagja, és a Questorok ma és holnap nagyon fontos ülésen vesznek részt. Ő ettől nem maradhatott távol, és nem is akart. Éppen ezért megkért engem arra, hogy a két jelentés tervezetének tartalmát összefoglaljam. Ezt a két kérdést együtt kell kezelni, hiszen össze is tartoznak. Hát arra kért engem, hogy ezeknek a fő pontjait mutassam be. Miről is van szó? Arról van szó, hogy Korábban Dánia ellenezte az együttműködést a kereskedelmi és polgári ügyekben, és ezzel a közösségi intézkedéseknek, illetve eszközének egy részét Dániára is ki lehet, ki lehet terjeszteni, de ehhez Dániának úgymond nemzetközi megállapodást kellett kötnie az EU-val. Két ilyen típusú megállapodás született eddig. Egyrészt a brüsszeli egyes rendelet, erről már kimerítően beszéltünk, másrészt pedig a bíróság és bíróságon kívül íratok kézbesítése. Dániának szüksége van az EU beleegyezésére olyan esetekben, hogyha más nemzetközi én e megállapodásokat szeretne kötni, amelyek érinték a közösségi jogot. A két e, jelenlegi megállapodás nem szabályozza e, azonban azt, hogy az Európai Unió milyen módon adhatja beleegyezését. Az ilyen esetekben tehát Dánia köthet más megállapodásokat, de a jelenlegi az EU-val már megkötött megállapodás kimondja azt, hogy fontos, illetve szükséges kikérni az EU beleegyezését a más felekkel kötött megállapodás esetében. Ez év márciusában a bizottság készített javaslatokat annak érdekében, hogy megfelelő lépéseket vezethessenek be. Tehát két tanácsi rendeletről van szó, és a tanácsi rendeleteknél a parlamentnek csak konzultációs jogai vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben a parlamentet mindössze meghallgatják. A jelentéstevő azt javasolja, hogy a bizottsági javaslatokat fogadjuk el. Tartalmilag nincsenek problémái ezekkel kapcsolatban, és a svéd soros elnökséggel is felvette a kapcsolatot, akik nagyon támogatták a jelentéstevőnket. Tehát egyenlőre ezzel kapcsolatban nincsenek problémák. Hogyha követjük a jelentéstevő javaslatait, akkor mindez mehet ebben a formában. A két rendelet tartalmával kapcsolatban területén sem merül fel probléma, de az eljárásra kapcsolatban javaslattevő azt szeretné kérni a bizottságtól, hogy két pontban foglaljon állást. Ez pedig a mi szempontunk, szempontunkból egy kicsit ellentmondásos, és én csak csatlakozni tudok a jelentéstevőhöz, és ezzel egy személyes megjegyzéssel élnék. Létezik -e egyrészt az intézményközi aspektus? Tehát a két javaslat közül az egyiket kiragadom. A jelentéstevő arra tesz javaslatot, hogy a bizottság javaslatát támogassuk, és a tanácsot felszólítja arra, hogyha eltér a parlament által elfogadott szövegtől, e, ezzel támasztassa a parlamentet, illetve konzultáljon a parlamenttel abban az esetben is, hogyha a bizottság javaslatot jelentős mértékben meg akarja változtatni. Miután a bizottság bemutatta a javaslatokat, illetve ezeket elkészítette, amelyeket az előkészítő tanácsi munkacsoporti üléseken alapvetően megváltoztatott. Ezekben az esetekben nem ellenzi a jelentéstevő mindazt, amire a tanács javaslatot tett, de meg kell jegyezni azt, hogy egy olyan eljárás valósul így meg, amikor bennünket megkérdeznek a bizottsági javaslattal kapcsolatban, de a bizottsági javaslat már régóta nem releváns, hiszen nagyon sok minden megváltozott azóta, és lehet, hogy a bizottság már beleegyezését is adta mindabba, amit a tanács megváltoztatott. Ez pedig azt jelenti, hogy a, a parlament a bizottsági javaslat tehát a, re, a releváns szövegeket sem a tanácsi munkacsoport, sem a bizottságtól nem kapja meg, hiszen a bizottság javaslat már hatáját veszítette, és így nem tud hatékonyan dolgozni. Ebben az esetben a parlamentnek egy olyan javaslattal uh, kell egyetértenie, amelyet 2009 márciusában jelentősen megváltoztattak, és pusztán informális módon szerzett tudomást a parlament arról, hogy mik a változtatás legfőbb pontjai. Tehát már most látszik az, hogy miután megszületett a határozat arról, hogy mit tudunk elfogadni, mit nem, nem tudjuk ezt ugyanis hivatalosan. Tehát mondjuk azt úgy határozunk, hogy a bizottsági javaslatot fogadjuk el hivatalosan, de ennek a módosítására kerül sor majd egy idő után. A második pont, amelyet tisztázni kell, a jelentéstevőnek az a benyomása, hogy az új javaslatok Dán királyságot privilegizált helyzetbe hozzák a nemzetközi megállapodások megkötésénél, míg a 26 többi tagország köteles bilaterális megállapodásokat kötni. Tehát ezáltal Dán királyság sokkal több szabad kezet kapna, és szabadságot a nemzetközi megállapodások megkötésekor. Tehát ezt ellenőrizni kell. Dánia számos multilaterális megállapodást akar kötni, de nem köteles a közösség, illetve az EU beleegyezését ehhez kikérni. Dánia természetesen csatlakozhat más nemzetközi megállapodásokhoz, amelyek esetében az EU-s tagországok ennek tagjai. De mi történik akkor, amikor bilaterális megállapodásokat köt Dáni mondjuk Oroszországgal, a brüsszeli egyes megállapodás illetve rendelet szintén érintett. Hogyan lehet ezt a típusú fragmentációt elkerülni? Erről meg szeretném kérdezni a bizottságot. Úgy tűnik, hogy a bizottság Dánia esetében más feltételeket fogadott el hiszen itt két különböző helyzetről van szó, egyrészt multilaterális, másrészt pedig bilaterális megállapodásokról. Össze szeretném foglalni mind a két jelentéstervezet esetében ugyanaz a helyzet. A jelentéstevő elfogadja a bizottsági javaslatokat, de két alapvető kérdés tisztázására még feltétlenül szükség van, és kérem a bizottságot a bemutatott kérdések eh, esetében, hogy ezeket igyekezzem megválaszolni. Köszönöm szépen, Ben. Tadeusz eh, Szfierska kért szót, parancsoljon. kollega Rapkai Rabkaj tutaj Köszönöm szépen, eh, Rapkai kolléga. Itt valami nagyon fontosat mondott el. A bilaterális megállapodások megkötéséről van szó harmadik országokkal, amelyeket a tagországok megköthetnek. Tavasszal volt egy vita ebben a parlamentben. Az első olvasat előtt, amikor szó volt még a rendelet elfogadása előtt a bilaterális megállapodásokról, amelyeket a tagországok harmadik országokkal megköthetnek. Ennek előfeltétele az volt, hogy különleges helyzetek esetében megengedett ez, olyan esetekben, amikor a bizottság nagyon határozottan képviseli a véleményét, és teljes ellenőrzés alatt akarja ezeket a helyzeteket tartani. Tehát ha egy adott tagország zöld utat kap a tárgyalás folytatásához, és a nemzetközi megállapodás megkötéséhez szeretném még pontosítani az egyik pontot, amit Rapkai képviselő megemlített. Ezek a szabályozások, amelyek szerepelnek a májusban elfogadott rendeletben. Dani esetében továbbra is érvényben van-e az, hogy úgy ez a szabályozás olyan esetekben, amikor harmadik országokkal köt megállapodást. Voltak olyan helyzetek, amikor a az egyik tagország, Európai Uniós tagország zöld utat kapott eh, egy harmadik tagországgal megkötendő megállapodáshoz, és teljes mértékben tartania kellett magát a folyamathoz. A bizottságot meg szeretnénk kérdezni arról, hogy hogyan biztosítja ezt a folyamatot. a bilaterális megállapodás egy idő után hatáját veszt, illetve nem működik. Hogyha Dánia hajlandónak mutatkozik arra, hogy egy ilyen megoldást megvalósítson, akkor miért van szükség erre a megállapodásra? A bizottság adhatna erre választ. Köszönöm. Any other van még valakinek hozzászólása, mielőtt a bizottságnak megadom a szót? Akkor a bizottság következik. Köszönöm, elnök úr, és kész, köszönöm Rakai képviselő véleményét. Általában szeretném megköszönni a szakbizottságnak azt, hogy előre eh, lépett ezzel a kérdéssel. Két, két kérdést vetettek fel, az egyik intézményi jellegű, a második pedig az eset lényegével foglalkozik, és hadd, kezdje, hadd kezdjem a második kérdéssel és Dánia helyzetével, hogyha a Rapkai képviselő már adott némi háttérinformációt, szeretnék én is rávilágítani néhány kérdésre a javaslata kapcsolatban. Először is egy megjegyzény. Azt említették, hogy Dánia tagállam, ez nagyon így van. Másfelől azonban közösségi, külső kompetenciákkal kapcsolatban Dánia kizárta magát a polgárjogi kérdésekből, és így módon Dánia harmadik államnak tekinthető, és a közösségi külső kompetenciákat illetően Dánia a harmadik államnak minősül, hiszen nem fedi le eh, a mi belső szabályozásunk. Nemzetközi eh, egyezményeket kell tehát Dániával vétrehozni. Tehát itt arról van szó, hogy a közösség és Dánia között bilaterális egyezményeket kell létrehoznunk eh, a módosítással kapcsolatban is. Ebben a tekintetben tehát külön eltérünk az jelenlegi szabályozástól, amely a kétoldalú tagállamok közötti kétoldalú egyezményekkel foglalkozik, olyan, ahol nincsen közösségi érdek sérelem. Létrehoztunk már egy megállapodást Dániával harmadik államként, és ebben a tekintetben Dánia nem számít tagállamnak a mi, mi ezért Dániát nemzetközi tekintetben kell figyelembe venni. Ezt előrejelezte a jelenlegi Dániával kötött megegyezésünk, amely magába foglalja azt a lehet, lehetőséget, hogy a közösség megállapodáshoz hoz létre az országgal, és további nemzetközi egyezményekre kerülhet sor, amely akkor függ nemzetközi, bocsánat, közösségi egyezményektől, hogyha párhuzamos eh, egyezmények jönnek létre Dániával akkor, hogyha a közösség eh, megváltoztatja a jogszabályait nemzetközi egyezmények révén, és akkor Dániónak is eh, követnie kell a közösséget. Hadd adjak egy gyakorlati példát. A közösségnek lehetősége van, hogy a tagállamok részt vegyenek úgynevezett bun- bunkerolaj egyezményekben. Ez a bunkerolaj egyezmény egy olyan ö, polgári ö, olajszennyezési ö, károkozási egyezmény, amely ö, számos ö, szabályt ö, ö, tartalmaz a joghatóság elismeréséről és annak végrehajtására, ezért a tagállamainknak a közösség felhatalmazására van szüksége ahhoz, hogy részt vegyenek egy ilyen egyezményben. Ezért Mi ö, hoztuk létre a Brüsszel egyes szabályozást. Dániával, Dánia esetében azonban vannak párhuzamos megállapodások, amelyhez a Brüsszel egyes mellékletként csatolódik. Dániával azt kértük, hogy ratifikálják a bunkerolaj egyezményt a jelenlegi joghatósági egyezménnyel kapcsolatban, amely jelenleg van hatályban, hiszen ilyen egyezményre lenne szükség, eh, illetve a közösség jóváhagyására a párhuzamos egyezményt illetően. A bizottság azt javasolta, hogy egy technikai eljárás folytassunk le, a közösség, eh, hogy a közösség jóváhagyhassa azt, hogy eh, Dánia csatlakodhasson nemzetközi egyezményekhez. A szabályok, joghatósági szabályok koherenciának érdekében. Ezért tettük fel ezt a kérdést, ezért foglalkozunk a kérdéssel. A jelenlegi javaslat a közösség jogába közösség jogának tekinti azt, hogy párhuzamos egyezményeket hozzon létre és Dániának kérelmeznie kell, hogy csatlakozhasson nemzetközi egyezményekhez. Ezek legtöbbje több oldalú egyezmény, ahol Dánia e, szeretne részt venni a közösség tevékenységén keresztül. Számunkra ez a jelenlegi helyzet, ez pedig az első kérés a Brüsszel egyes értelmében Dániától érkezett, de egy benyújtottunk egy javaslatot a dokumentumok kézbesítését, illetően benyújtottunk egy párhuzamos eljárási kérést, hogy áthidaljuk ezt az eljárási hézagot, amely a jelenlegi párhuzamos egyezmények értelmében fennáll. Azt javasoltuk, hogy a bizottság értékel, kell, bizottságnak kell értékelnie a dániai csatlakozást az ilyen nemzetközi egyezményekhez. Igaz, hogy a bizottság javaslatban komitológiai eljárást javasoltunk. Ahogy említették,